javaslom, hogy kezdjük el a munkát. Először is elnézést kérek a késésért, de koordinátorülést kellett tartanunk 9 órakor. Üdvözlöm a Bizottság Költségvetési Bizottságának az elnökét itt. Látták a napi rendi tervezetet a Kobunyúzban jelzem, hogy mint ahogy ezt láthatják a Kobi News-ban is, több pontot is elhalasztottunk, ez pedig a négyes pont, a hetes, nyolcas, valószínűleg a kilences is, mivel portás kollégánk nincs jelen. Néhány nappal ezelőtt ugyanis sebészeti beavatkozást szenvedett, és hétfőn ugyan eljött a parlamentbe, de ezért úgy, és ezért úgy tűnik, hogy ma sem lesz jelen, de ha megjön, akkor majd beszélünk. A 11-es ponttal kapcsolatban Andreasen asszony sincs jelen, én volt a véleménynek a jelentéstéve, de aztán végül úgy döntöttünk, hogy ez nem igényel véleményt, és a koordinátor, koordinátorok egyetértésével a Költségvetési Bizottság elnöke egy levelet küld a Eh, az érdemi bizottság, tehát az illetékes bizottság és a jogi bizottság elnökének, amelyben megfogalmazzuk az ezzel kapcsolatos érzelmeinket. Ez pedig a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal illeti, amely a Lisszaboni szerződés szerint a komitológia eh, komitológiai eljárást igényel, és ez a költségvetés szempontából különleges. Aztán jelzem, hogy az, a 12-es pont az Európai Külügyi Szolgálattal e, kapcsolatos e, kérdés délben lesz megtárgyalva, a végrehajtó ügynökségek e, képviselőivel tartott 11 órás találkozó után. Hogyha nincs ellenvetés, akkor elfogadtuk az egyes pontot. Az elnök bejelentéseit illetően a nyelvek, tolmácsolt nyelvek, azok ott vannak a Kobunyúzban, közvetítjük az ülést a weben, és Godmanis kolléga aki a kohéziós politikának a jelentéstevője, egy csodálatos táblázatot állított össze. Ez számviteli hozzáértést is mutat, de ez benne van mindenkinek az anyagában. Aztán a Palesztinába küldött delegációt illetően talán emlékeznek rá, hogy úgy döntöttünk, hogy azért küldjük ezt a küldöttséget, hogy megnézzük, hogy a különböző segélyeket hogyan kezelik, azon segélyeket, amelyeket az Európai Unió küld. E, a, ennek a delegációnak az összeállítása és az útjának megvalósítása eléggé bonyolult volt, e, és mivel a Költségvetési Bizottság nem mehetett el egyedül, ezért a külügyi és a Fejlesztési Bizottsággal együtt állítottunk össze egy, bizony, egy küldöttséget. És amikor előkészítettük ezt, akkor eléggé bonyolult tárgyalások folytak, e, mind az izraeli és mind a palesztin hatóságokkal kellett beszélnünk, amely, akik különösen foglalkoznak az Európai Uniós segélyekkel a, ebbe a régióba. És a delegáció egy részének el is kellett mennie Egyiptomon keresztül a gázai övezetbe. Általános következtetés a küldöttség eh, tagjai részéről a következő volt most itt figyelmen kívül hagyjuk a politikai aspektusokat, szempontokat, amely nem a Költségvetési Bizottság hatáskörébe tartozik. És most egyszerűsítem itt, mert nem tarthatunk vitát erről. Tehát összességében a régióba küldött segélyeket és pénzeket nagyon jól használják föl. És nem láttuk, hogy eltérítették volna ezeket az összegéket, hogy masszív korrupció lett volna, vagy terrorista szervezetek számára használták volna föl. Tehát biztosítottak bennünket arról, hogy a gázai övezetben felhasznált összegeket az Európai Unió, a palesztinai hatóság ellenérzi, vagy nemzetközi szervezetek, mint az ENSZ eh, és a VRA, amelyeknek a, a helyi képviselői eh, ragyogó munkát végeznek. Ugyanakkor láttuk azt is, hogy hatalmas politikai probléma van, és pedig amiatt, hogy ennek a masszív segítség eh, nyújtás a különböző költségvetési sorokon kívül, 6-7-8 soron kívül 650 millió eurót tart. Ezen kívül 80 ezer funkcionárius, tisztségviselőt finanszíroz, tehát többet, mint magában az Európai Unióban. És ennek fejében amelyet nem vitatunk, a politikai befolyása az Európai Uniónak ebben a régióban nulla tulajdonképpen. És ez, ez egy jelentős politikai probléma. Mint mondtam, nem tudok erről most vitát folytatni, de mint ahogy ezt az előző ülésünkön már jeleztük a koordinátorok egyetértésével. Salam Fayed, a palesztin miniszterelnök beleegyezésével, akivel találkoztunk ott helyben is, megbeszéltük, hogy eljön Brüsszelbe, és egy meghallgatást tartunk, akár a Kobu előtt, akár két-három bizottság közös ülése előtt, azért, hogy előkészítsük a következtetéseinket a 2011-es költségvetés vizsgálatához. A hármas napi rendi pont nem a hármas, hanem az ötös pont valószínűleg. A koordinátorok tehát az ötös napi rendi pont, az a több éves kértségvetési keret, és Reimer Bőgének adom meg a szót. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Az elmúlt hetek eseményei tovább bonyolítottak mindent. Most annak a vitának az alapján, amelyet már lefolytattunk a Költségvetési Bizottságban, az ügyrendünk, az eljárási szabályzatunk értelmében is egy időközi jelentést akarunk elkészíteni azzal kapcsolatban, hogy a költségvetési kormányköz, intézményközi megállapodás, illetve a több éves pénzügyi keret kapcsán milyen lépésekre van szükség. Van egynak indikatív határidők, és a terv az, hogy a benyújtott szóbeli kérdések alapján június 21-én, 22-én a plenár teljes körben megvitatjuk ezeket a kérdéseket a szakbizottságban. Azután ennek a vitának az alapján elkészítünk egy tervezetet a július 13-14-i utolsó ülésre, 20, július 21 módosítók benyújtásának határideje, tehát ez lesz egy időközi jelentés, amelyről szeptember 13-án lesz a szavazás. Így tehát a nyári szünetben elég idő lesz ahhoz, hogy a szükséges egyeztetéseket lefolytassuk a frakciókban is, és azután szeptember 20-án, 23-án lesz a szavazás a plenárison erről az időközi jelentésről. A parlament álláspontja az, hogy a Lisszaboni szerződés alapján nem csak technikai, hanem tartalmi korrekciókra is szükség van, és ide tartoznak olyan elemek még, mint a rugalmasság, a midterm review, ennek kapcsán is ki kell alakítanunk a véleményünket, az állásfoglalásunkat. Október 4-én, 5-én lesz a Költségvetési Bizottságban egy vita az egész jelentésről, a jelenlegi pénzügyi keretről is, és a költségvetési rendeletről is, és végül október 7-én lesz szavazás az egész Lisszaboni csomag, csomagról, hiszen eh, ennek három elemével kell foglalkoznunk. Nem látok más alternatívát eh, erre az ütemezésre, és eh, tulajdonképpen vannak olyan részek, amelyekkel még el sem kezdődött a munka, mert a tanács még nem tudja pontosan, hogy mikor, hogyan alakítja ki az álláspontját. Úgyhogy mindez azt fog eredményezni, hogy a költségvetési tervezéssel párhuzamosan kell majd megoldanunk az ezzel a csomaggal kapcsolatos kérdéseket is. Azt kérem, hogy fogadjuk el az említett határidőket, és akkor a júniusi eh, vita alapján eh, kezdhetjük a munkát, és eh, az időközi jelentés a Költségvetési Bizottság pozíciójának a megfelelő erős kialakítását is segíteni fogja. Persze a dolgok közben ugye nem váltak egyszerűbbé, mert az Európai Tanács végtelen bölcsességében a válság hétvégén egy hatalmas csomagot fogadott el garanciákról. 750 milliárd a végösszege, tehát 750 milliárd, és ebből 60 milliárd az európai költségvetésből folyosított garancia. Itt kapitalálnunk kell. Emlékezzük csak vissza, hogy milyen alapokról indultunk ki, milyen eszközök léteztek. Az euróvezet létrehozása előtt is léteztek már olyan mechanizmusok, amelyek kapcsán a fizetési mérleg problémákkal küzdő tagállamoknak segíteni lehetett. Az euróvezethez való csatlakozás kapcsán a tagállamok, akiknek fizetési mérlegi problémáik voltak, tehát a segítségnyújtás csak az euróvezeten kívüli tagállamokra korlátozódott. A nagyságrend, hogy összességében melyen összeget lehet a csőségvetésben a garanciákra fordítani, hát a válság miatt ezt 50 milliárdra emeltük a maximális összeget, és most 13,6 milliárd a tényleges garancia. Lettország, Magyarország és Románia, ha jól emlékszem, kaptak ebből ilyen módon támogatást a fizetési mérleg problémáik miatt és az EIB is a költségek, EIB kölcsön mögé kell még garanciát állítanunk. Egy pour memoir feljegyzés található az összes többi garancia mellett, amelyek esetében, hogyha hát a bukás bekövetkezik, és ezeket fel kell használni, akkor ezt meg lehet tenni. A 122. cikket vette a tanács jogalapul. A 142-es kiesett, mert ez végül is a nem euró országoknak nyújtott segítséggel foglalkozhat csak. Még egyszer nagyon, meg, nagyon figyelmesen hallgattam azt, amit különböző szakértők, jogi szolgálatok mondtak ezzel a jogalappal összefüggésben nem vagyok jogász, kicsit tehát mellékszakként tanultam agrárjogot, de azért talán van némi rálátásom a dolgokra. Utalnunk kell arra, hogy akkor is, hogyha hatályba kerül, hatályba lépett már a tanácsi rendelet, a 122. cikk, amiben ugye természeti katasztrófákról van szó, vagy olyan eseményekről, amelyekről nem tehet egy tagállam, hát nagyon kétséges, megkérdőjelezhető finoman szólva, hogy ez megfelelő jogalap-e. És ha megnézzük az Európai Bíróság döntéseit, ahol tulajdonképpen a jogalkotó, de a szerződések őre is felelős azért, hogy megfelelő jogalapot találjon, és nem a politikai legkényelmesebb jogalapot szedje elő. Amire ami itt most történik, az még rosszabb, mint ami történt a bizottság élelmiszer facilitásával vagy eszközével kapcsolatban. Pedig az is elég rossz volt. A tanács dönthet arról, hogy az Európai Unió pénzügyi támogatást ad, és a parlamentet tájékoztatják megfelelően. Hát milyen kedves, hogy majd tájékoztatnak minket. De hol maradnak a parlament költségvetési jogai? Hogyha ilyen formában lehet dönteni a tanácsban, vagy az Európai Tanácsban, akkor tulajdonképpen az európai költségvetési politikába visszakerülhetnének a kötelező kiadások, pedig hát ha jól tudom, éppen most szüntettük meg ezeket. Itt csak nem csak arról van szó, hogy most hogyan tudunk kikerülni ebből, hogy az egy Európai Tanács ilyen egyoldalú döntést hozott és megsértette a parlament költségvetéssel kapcsolatos jogait, de ez még hogy hozzájárul az is, hogy hogyan tudjuk világossá tenni következőben, a jövőben előforduló esetleges esetekre, hogy ezt nem engedjük meg, ezt nem tehetik velünk. Mert ha ezt nem tesszük meg, ugye jól ismert, hogy alkalom szüli a tolvajt, és hogyha ezt csak így hagyjuk, hogy megtörténjen, hát akkor el tudjuk képzelni, hogy mi fog még történni, milyen rendkívüli események lesznek, amelyekért senki nem felelős, és mikor majd előszedik ezt a paragrafust, és a következő években akkor milyen költségvetési viták lesznek, nem csak a mostani pénzügyi terv, hanem az azt követőek kapcsán is hiszen a döntéshozatalkor azt mondják, hogy a garanciát a saját forrás marzsából lehet majd fizetni. Ez 11-17 milliárd évente, tehát a fel nem használt összeg a saját forrás marzsból vagy mozgástérből. A bizottság azt hiszem tudja, hogy költségvetés technikailag vagy politikailag hogyan kíván eljárni. Természetesen azt is tudjuk, hogy most még nem kell fizetni, nem esedékes a fizetés, de hát azért mindig a first case szenárióra kell gondolnunk nekünk a költségvetésért felelősségnek, hogy mi történik akkor, hogyha hát mégis be kell váltani a garanciát. Természetesen izgalmas vita lesz hogyha majd a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos politikai korrekciókról beszélünk, itt még folynak a tárgyalások, és tudatosan mondom itt a politikai korrekciót, hiszen a a Galileóval, az iter kapcsolatban is, és a félidős felülvizsgálat kapcsán tárgyalni kell ezekről a kérdésekről, és hát nevetve hivatkoznak a partnereink arra, hogy a különböző felülvizsgálatok kapcsán, beleértve a külügyi szolgálat miatti felülvizsgálatokat is, ez már idén nem áll rendelkezésre, hanem a tanácsi határozattal lehet ezt úgymond akvirálni. Hát ez is már önmagában egy izgalmas dolog, eh, ami nagyon megkérdőjelezi, hogy demokratikusak-e a viszonyok itt az EU-ban. A 352-es lett volna a megfelelő jogalap egyébként, és szeretnék idézni a német Bundestag eh, tudományos tanácsadó szolgálatának az egyik véleményéből. Hol is van ez? ahol világosá teszik, hogy múltbeli döntésekkel kapcsolatban Természetesen a jogi szakirodalomban nagyon vitatott a 122. cikk, mint jogalap. És idézem, az uniós jogalkotó eddig a tagállamok fizetési mélegeinek nyújtott segítséghez amely kölcsönök felvételére jogosít fel, nem a 143-as cikk rendelkezéseire, hanem a jelenlegi 352-es cikk rendelkezéseire hivatkozott. Hát nagyon érdekes jogi érv, hogyha a különböző cikkek jogalapként való felhasználását nézzük meg, a Lisszaboni szerződés, illetve az azt megelőző szerződés tekintetében. Nem tudom, hogy kitalálta ki ezt az egészet ebben a formában, hogy ezt a 60 milliárdot így, ebben a formában, ilyen jogalappal rendezzük le. De akár tudatosan történt ez, akár nem tudatosan, ez mindenképpen támadás a parlament jogaival szemben, és ez egy olyan probléma, amit a jövőre nézve is tisztáznunk kell mindenképpen, különösen küszöbön álló intézményközi megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalások miatt, hogy ilyen többet ne történhessen meg. Most valami olyasmit fogok tenni, amit Gauweiler kollégám, német Bundestag képviselője eh, tett meg, amikor a parlament eh, képvis részvételével kapcsolatban az Alkotmánybírósághoz fordult egy eh, a német mentőcsomag kapcsán. De az Európai Bíróság bekapcsolásához már elég, most is elég indokunk van, de jobb, politikai megoldást találni, eh, hiszen hogyha a parlament jogait ilyen módon csorbítják, és egy ilyen kész tények elé állítanak minket, ez, ez nem megy. És még egy lépéssel tovább mennék, hogy nem a 352-es cikk lett a jogalap, az például azzal is összefügghet, hogy a parlamentnek akkor jóvá kell ezt hagyni. És eh, nem tudom, más tagállamokban is, hogy van, de Németországban a német Bundestagot, az alkot, német alkotmánybíróság döntése alapján be kellett vonni az ilyen döntésekbe. Teljesen nyilvánvaló minden szakértő, aki ezzel foglalkozott, ezen eleget gondolkozott, jó, gyorsan kellett döntést hozni érthető módon, annak érdekében, hogy ugye már hétfőn, kedre megkapják a megfelelő jelzést a piacok, de azért akkor sem szép, ami történt. Elnök úr, itt most lassan, lassan befejezem, persze még sok mindent el tudnék mondani erről. Arra számítok, elvárom a bizottságtól, hogy miután ott késztények elé állítottak minket, most ne vonogassák a vállukat a bizottságnál, hanem a parlament mellé álljanak majd az intézményközi vita során, és meg, próbáljuk meg együtt korrigálni ezt a hibát, és kármentést végezni, mert ez nem csak a tanácshoz, hanem a bizottsághoz fűződő viszonyunkat is súlyosan rontaná, nem így lenne. Köszönjük szépen. Inge Gressle kért szót. Bocsán. Tulajdonképpen szeretném szeretnék beszámolni valamiről, és végre támogatom. Tegnap volt egy tanácskozás a Bundestag Költségvetési Bizottságának a képviselőivel. És nagyon érdekes, mert a német kollégák abból indulnak ki, hogyha hát ez esedékessé válna, ez a 60 milliárd, hiszen eh, a, nagyon-nagyon valószínű, hogy ebből valami majd ezért esedékessé válik. Eh, tehát német parlamenti kollégák szerint akkor az európai költségvetés eh, a fedezet. Tehát az európai költségvetésből, azaz közvetlenül az EU éves költségvetéséből kell fizetni. Hogyha ez így lenne, akkor természetesen még jobban ö, sértenék a mi jogainkat, mert akkor tényleg sürgős lett hogy velünk is egyeztessenek. Ahogy a német kollégák is mondták, itt ö, nem friss, friss pénzt kell küldeni, és abból fizetni, akkor nagyon, ha ez így lett volna, ez ők, őket nagyon felháborította volna a nemzeti parlamenti kollégánkkal folytatott konzultáció, tehát nagyon hasznos volt, de ha úgy magyarázunk el nekik valamit, hogy nem értik azt meg, az nem fair. Tehát ők úgy értették, hogy ez friss pénz. Abból, ami ami kollega, Bőge kollega mondott, ahhoz éppen nincs is mit tenni. Ez itt egy egyszerűen egy jogsértés, és egyetérteni tudok Bőge úrral. Itt különböző varázsinasok dolgoznak, akik azt hiszik, hogy mindent meg lehet csinálni. Merci, Jensen. Köszönjük, Anjensen. Jensen. Well, I would like to thank, uh... Szeretnék köszöntet mondani Reimernek ezért a beszámolóért, hogy felvázolta, hogy milyen jogi problémák vannak a háttérben. A megközelítésével egyetértünk, megoldást kell találnunk. Egy működőképes megoldást ráadásul, amely a jelenlegi pánik eh, helyzetben nagyon fontos. Felberül a kérdés, miért van szükség a 60 milliárdra, amikor a tagállami garanciák is megvannak. Az a jó dolog a 60 milliárddal, hogy ez kiegészítheti az eh, Nemzetközi Valóta Alap eh, által javasolt eszközöket nagyon gyorsan, miközben lassabb, nehezebb lenne ez vagy ha tagállamoktól kellene adott esetben pénzhez jutni. De persze, furcsa dolog az, hogy a mérlegen kívüli tételek, banki, mindenféle furcsa banki tranzakciók, sőt akár tagállami eh, pénzügyi eh, tranzakciók is eh, vezettek el válság kialakulásához, és most megint csak a megoldás is hasonlóan mérlegen kívüli, hiszen mi van akkor, hogyha ezeket a kölcsönöket nem fizeti ki az adott állam, amelynek a segítségére sietünk, mert mondjuk államcsődöt jelent, akkor majd lesz pénz. De csak akkor. Addig nem. ez tulajdonképpen nem más, mint egy garancia, egy olyan garancia, ami lehet, hogy semmi se kerül, és hát ez ritkán fordul elő, hogy valami semmibe sem kerül. Ezért tehát támogatom Reimer álláspontját, hogy egy megfelelő, működőképes megoldást találjunk, és egy olyan jogalapot, amely működőképesebb, hogy ismét ezt a jelzőt használjam, és az átláthatóság hiánya ebben az egész ügyben egyszerűen elképesztő, nem lenne szabad Európában így csinálnunk dolgokat. Köszönöm, Paul Rübig. Ja, danke, Herr Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, itt nagyon óvatosaknak kell lennünk, hogy itt a vitában ne lyukra lyukra menjünk tovább, ahol pénz van, azt előbb-utóbb ki is kell adni. A szanálási projekt kapcsán itt a pénz elosztása, újraelosztása önmagában nem oldja meg a válságot. Itt elsősorban olyan eszközökről kellene gondolkoznunk, amivel ismét versenyképességebbé tehetnénk az európai gazdaságot. És az ilyen módon rendelkezésre álló adóbevételekből lehessen majd az adósságokat visszafizetni az adósságokat kell tehát csökkenteni, és ez, ezt a szempontot nem hangsúlyoztuk ki eléggé a vitában. Itt van ez a 60 milliárd. Ez most rendelkezésre áll. A pénzügyminiszterekkel meg kell megvitatni, hogy mi lesz ennek a fedezete és az asztal körül ugye különböző lehetőségek voltak, global warming, csomagból, az árverési bevételek és azt hiszem, és komoly vitát kell lefolytatnunk, hiszen hogyha valahol pénzek kiadásáról döntünk, akkor annak a fedezetét is meg kell teremteni, és nem csak a nemzeti pénzügyminiszterekkel kell, hogy erről gondoskodjanak, hisz, hanem miután itt európai pénzekről van szó, az európai költségvetésbe kell befolyni ezeknek a pénzeknek. Ez hát szükséges, hogy azonnal ragaszkodjunk ahhoz, hogy meglegyen ennek a pénznek a fedezete, és ezt kell a tárgyalásokon a középpontba helyezni. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Godmanis úr kért szót. Yeah, very short. Thank you very much. Csak nagyon röviden köszönöm a lehetőséget. Hallottam eh, annak a lehetőségéről, hogy az Unió egésze inkompletto eh, adna garanciát 60 eh, milliárdra hogy mindenében fel nem használt pénzeket garanciaként használnak. Tehát mondjuk az év végén, a 2009-es évben 2 milliárd maradt. Minden évben lenne egy ilyen megmaradt összeg, a fel nem használt pénzek, akkor ez lehetne a, a, a garanciája ennek 60 milliárdnak, évi két milliárdot számolhatunk nagyjából, akkor felmerül a kérdés, hogy ez a két milliárd elége vagy sem. Korábban 15 milliárdról beszéltünk Magyarország, Bulgária és az én hazám, de mi nem használtunk, kaptunk ennyi pénzt, mi és Magyarország sem kap már több pénzt, kér több pénzt tehát valójában sokkal kisebb összegről beszélünk. Hogyha 60 milliárdból is kevesebbet használnak fel, akkor talán eh, fel nem használt pénzeket használhatjuk. Eh, a garanciára kell eh, laterális fedezet. Tehát ez lenne, ez lenne a fedezete ennek a papíron létező garanciának. Hiszen az adott három országnak kölcsönöket folyósítunk. Hogyha ez a mechanizmus valóban működő képes lehetne, vagy sem, nos erre még nem kaptam eddig egyértelmű választ. Van Rompuytól nem kaptunk erre egyértelmű választ tehát garanciát vállalunk, és ha valóban fizetnünk kell, akkor mi lesz a fedezet? joggal teszik fel a kérdést, hogyha 100%-ig kihasználjuk a költségvetést, akkor hogyan vállaljuk a garanciát, hogyan fogjuk az Unióban előteremteni ezt a pénzt. Hallottam erre vonatkozó hangokat. Köszönöm szépen. Alfonzi úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. E, ebben a vitában értem, hogy miért szükséges e, garanciákat kérni és e, jogi megoldásokat találni, azért, hogy normalizált keret legyen, tehát hogy ne álljon elő új helyzet, amikor mindent túl gyorsan csináltunk és emlékszem rá, hogy mit mondtak a felhasználatlan összegekkel kapcsolatban, tehát hogy az összeegyeztethető legyen a forrásokkal. És hogyha ennek jogi keretet kell adni, hogy a parlament megtalálja a helyzét. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió mutassa a szolidaritását például Görögországgal kapcsolatban, tehát, hogy egy tagállam vehessen fel kölcsönt megfelelő ö, ö, kamatokkal. Tehát ne, ne forduljunk, ne tegyünk hátra arcot. Elnök, két ö, megjegyzésem lenne, és aztán a főigazgatónak is alkalmat biztosítok, hogy a jelentéstevő kérdéseire válaszoljon. Először is. Tehát nézzük a a tényeket, tehát hogy amiről döntöttünk, az, azt alkalmazni kell, tehát kész tények előtt állunk. És ahogy Alfonzi úr is mondta, én is úgy hiszem, Eh, hogy a döntéseket eh, nagy sürgős, tehát eh, túl gyorsan hoztunk, és épp ezért a legnagyobb aggályunk az, hogy nem tartjuk tiszteletben a törvényeket. Törökországgal kapcsolatban nem ez volt a helyzet, két nappal előbb megmentették, de néhány más tagállam a jelentős, form, jelentős tagállam viszont veszélyben volt és ne felejtsük ezt el, tehát mivel mi vagyunk a parlament e, és a végrehajtó hatalomnak megvan a saját felelősségi köre. Nyilván e, e, a tanácsnak, tehát a végrehajtó hatalomnak kell cselekedni, gyorsabban kell cselekedni, és valóban megfelelő megoldásokat találtak. Beszéltünk erről a koordinátok ülésén, és úgy döntöttük, hogy kollektívan kell ennek a tervnek a hitelét megerősíteni. Nos, ha ezek után megállapítjuk, hogy a jogi mechanizmus politikai problémákat jelent, amelyeket gyorsan meg kell oldani a jövő érdekében. Ezt a döntést meghoztuk, de most már más a helyzet. És van egy elfogadhatatlan dolog, és ez nem folytatható. Ez pedig, hogy a 750 milliárdban van 440 milliárd amely hasonló a Görögország esetében felhasználtra, tehát hogy a tagállamok kölcsönt vesznek föl azért, hogy segítsék azt, aki éppen nehézségekkel küzd, és a nemzeti parlamentek együttelnek, és 60 milliárd is van, amelyet vita nélkül, parlamenti ellenérzés nélkül, a parlament ki se dolgozta a, ezt a mechanizmust, az összeget nem határozta meg, még a véleményét sem kérdezték, és és hogyha egyszer csak a garanciát érvényesíteni kellene, akkor sincsen szó a parlamentnek a szerepéről hiszen nyilvánvalóan akkor a parlamenthez fognak fordulni, de hát akkor már kész tények elé állítanak bennünket. Mert akkor persze azt mondják, hogy sürgős a helyzet, meg kell menteni ezt az országot, és ezért igen kell mondanunk. Nos, itt most nem kritizálni szeretném azt, ami eltört, megtörtént, jó döntést hoztunk, de most már a, miután a fuldoklót megmentettük, most már akkor inkább elővigyázatosan kellene eljárnunk, minél jobb feltételeket kellene biztosítani az ilyenfajta mechanizmusokra. Mint ahogy Godmanis kolléga is mondta, én is hangsúlyozom, hogy egy kicsit furcsa, hogy egy állami költségvetéssel kapcsolatban 60 eh, milliárdos összeggel, amely egy jelentős összeg, egy garanciát eh, vállalunk, és, és csak úgy emlékeztetéként tesszük bele a költségvetésbe. Hát azért ez nem komoly dolog, hiszen ha a garanciára sor kerül, akkor valahonnan elő kell teremteni ezt a pénzt. Itt a pénzügyi fedezetekről van szó, vagy garanciákról. És szerintem amikor az ilyen jelentős összegekről van szó, akkor ez a fajta megáldás, ez nem elegendő. Tehát, hogy valahol emlékeztetőül ezt feljegyzik. Nos, akkor most a főigazgató úrhoz fordulok. Mit tud mondani ezzel a kérdéssel kapcsolatban? Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy legutóbbi hozzászólása során bizonyos bölcsességről tett tanúbizottságot. És pedig, hogy már megtörténtek dolgok, és mindannyiunknak meg kell bizonyosodni arról, hogy az Európai Unió garanciája, de a garanciáját mindenütt tiszteletben tartják. Ezért ez lehetővé teszi, hogy amikor eljön a pillanat, akkor a piacokra léphetünk azért, hogy kölcsönt vegyünk fel, hogy megmentsük a tagállamot. Ez pedig parancsolóan szükséges. Aztán nyilvánvalóan a jogi alapotat, alapot és a tényállást illetően vitát kezdhetnénk, de, mint mondtuk, a 122-es cikk, mint joga alap, a gazdaság és monetáris politikai fejezetben fordul elő. Tehát a gazdasági politika kérdése és rendkívüli körülmények merültek föl valóban ebben az esetben. De nem akarok most vitát kezdeni ezzel kapcsolatban. Lát, hallhattuk, hogy mit mondtak ebben a körben, és tiszteletben tartom az Európai Parlament véleményét. Na akkor most a mozgosítást illetően tehát ennek a fedezetnek, ennek a garanciának a mozgosítását, illetve mobilizálását, illetve néhány dolgot szeretnék mondani. Először is ez a modell nem más, mint amilyet a múltban használtuk az eurozónán, euróvezeten kívüli országok esetében. Tehát, mint hangsúlyozom, európai garanciát szeretnénk biztosítani, és mobilizálni ezt a garanciát, hogyha nem történik meg a kifizetés egyik vagy másik tagállam esetében. ezt a fedezetet ö, mozgósítják abban a kevésbé valószínű esetben, ö, hogyha szükséges, és ezt a bizottságnak a ö, kincstárából teszik ezt meg, és nyilván ehhez módosító költségvetés kell, amely lehetővé teszi, hogy ezeket a szükséges összegeket belevegyük a költségvetésbe. Ekkor felmerül az a kérdés, és Lewandowski biztos úr ezzel kapcsolatban majd szól, és pedig, hogy szükséges-e a költségvetésbe egy konkrét sort bevenni, amely ezzel a garanciával foglalkozik, és ehhez egy PM-et jelölnének ki. Nem akármilyen garanciákról van szó, olyan tényeket illetően, amelyeket nem is engedélyeztek. Ez a 60 milliárdos összeg mint ahogy a rendelet világosan kifejezi, olyan módon állt fel, hogy a saját források felső határa alatt maradtunk. Tehát a kölcsönvételek a piacon tiszteletben fogják tartani ezeket a ö, ö, ezeket a korlátozó felső határokat. De ez nem jelent problémát. Ennyit tudok jelenleg mondani. Ha megengedik, lenne egy kis megjegyzésem. A az indikatív ütemtervvel kapcsolatban, amelyet kiosztottak. Tehát itt a pénzügyi keretről van szó tehát a több éves pénzügyi keretről. És látom, hogy ebben a 2010 november 20 22-25-e között lenne egy szavazás a Lisszaboni csomagról, az intézményközi megállapodásról, a több éves pénzügyi keretről, a pénzügyi, a költségvetési rendeletről, és az EEAS kérdőjellel. Azt hiszem, hogy itt egy hiba van, eh, hiszen Esten eh, asszonynal eh, egyetértésben a külügyi szolgálattal kapcsolatban gyorsan lépünk, és ha későn történik a költségvetési rendeletnek az elfogadása, akkor ez akadályozná ezt a külügyi szolgálatot. Elnök, köszönöm szépen. Az utolsó kérdést illetően itt azért van a kérdőjel, hogyha a külügyi szolgálattal egy módos kapcsolatban egy, egy módosító költségvetést nyújtana be a bizottság, de hát ez csak egy feltételezés. Kálfina úr nagyon röviden hozzászólna, és akkor áttérünk a következő napira. Uh, uh, uh, Köszönöm elnök úr, csak roppant röviden. Egy rövid megjegyzésem lenne a főigazgató úr által elmondottak alapján. Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmussal az Európai Unió átveszi egy ország eh, államadóságát a célból, hogy alacsonyabb, eh, olcsóban kapjon eh, hitelt vagy kölcsönt a pénzpiacokon az adott ország. Van is ennek gazdasági jogosultsága, a főigazgató úr ellentétben én nem annyira joginak látom a problémát, persze vannak jogi nehézségek is. Szerintem a fő probléma az, hogy a, itt a parlamentben hogyan um, alakulnak az eljárások, ezek hosszabb lejáratú kölcsönök, amelyek például túlnyúlhatnak a több éves pénzügyi kereten. Hogyha a bizottság a költségvetésben egy külön sort létrehozását javasolja, az azt jelenti, hogy plusz pénzeket tennénk félre erre a célra, többi pénzű sort visszavágnánk ennek érdekében, annak érdekében, hogy egy esetleges, jövőben esedékes kockázatra is felkészüljünk. Ezért azt javaslom, hogy térjünk vissza erre a kérdésre, és dolgozunk ki egy olyan mechanizmust, amely a parlamentet is bevonja, és amely racionálisabb gazdasági szempontból. Merci, mon cher collègue. Köszönöm, kedves kollega. Nos, Inge úgy látom, hogy közben, időközben elment, ezzel is időt nyertünk. Reimer szeretné már lezárni? Rendben, akkor köszönöm mindenkinek, köszönöm a főigazgató úrnak is a magyarázatot. Úgy vélem, hogy mindenki jól érti, hogy a parlamentnek mik az aggodalmai, a legitimitással kapcsolatban, és a tárgyalások során a jövőben majd határozottan ki tudjuk fejteni a pénzügyi kerettel és a pénzügyi rendelettel kapcsolatos álláspontokat. Köszönöm mindenkinek, azt javaslom, hogy lépjünk a következő napi rendi pontra, ami a decentralizált ügynökségekkel való megbeszélés egy erős, elbűvölő delegáció érkezett a decentralizált ügynökségek részéről, ez egy úgynevezett trojka. Monsieur, Monsieur Takala. Akala úr, aki a Bilbao ügynökségnek a vezetője, Zsözlen Lennel asszony, aki a pármai ügynökségnek a vezetője, és Sprenger úr, aki a Stockholmi ügynökségnek a vezetője, hogy ne a mozaik szavakat használja ezeknek az ügynökségnek a megnevezésére. Ki szeretné kezdeni? Jutta? Ja, herzlich willkommen! Szeretettel köszöntöm Önöket! Már hagyományos eh, eljárás az, hogy mielőtt intenzíven foglalkoznánk a költségvetésükkel, eh, megszervezzük a találkozót az ügynökségekkel miután eh, az együttműködés azt hiszem az egész évben eh, nagyon jól működik, eh, most kicsit sűrítve csak egy trojkával találkozunk. Korábban az ügynökségek valamennyi igazgatójával egy beszélgettünk, ennek talán most az az oka, hogy az ügynökségek száma az évek során folyamatosan nőtt, szaporodott, úgyhogy egyre nagyobb termekre lenne szükség, ha mindenkivel eh, találkozni akarnánk, és úgy általában az összes ügynökséget meghívnánk. De hát ne vesztegessük az időt. Azt kérjük önöktől, hogy ami a szívüket nyomja, arról számoljanak be nekünk, mi pedig megpróbálunk majd, megpróbáljuk majd mindezt figyelembe venni a munkánk során. Köszönöm szépen. Főtitkár úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehetek. Dakalának hívnak a Bilbao ügynökséget képviselem, a munkahelyi ugye foglalkozik az ügynökségünk. Nagyon fontos pillanatban vagyunk most, a 2011-es költségvetéssel kapcsolatban folyik a munka az intézményközi munkacsoportban is. Néhány szót a 2011-es költségvetésről. A költségvetésről folyó tárgyalások során az ügynökségek pontosan tudják, hogy a jelenlegi válság milyen súlyos korlátozásokat jelent. De ugyanakkor az ügynökségek meg vannak győződve arról, hogy nem csak az ügynökségekhez alokált forrásokkal kell foglalkozunk, hanem azzal is, hogy az ügynökségek mit tesznek le az asztalra. Az ügynökségek kulcs szereplők az EU e, politikai, szakpolitikai céljainak az elérésében, és nagyon fontos e, eredményeket nyújtanak az európai polgárok számlára. Ezért e, a szükségleteiket figyelmekbe kell venni, és a munkahelyi egészségügy, a tengeri hajózási egészségügy és sok más területen fellépő problémákra választ kell találni. A, az ügynökség horizontális értékelése során is több megállapítást tettünk. Az ügynökségek az Európai Unió 2020-as stratégiájának a megvalósításához is nagymértékben hozzájárulnak. De ahhoz, hogy ezt a szerepüket betölthessék, meg kell néznünk, hogy mennyi forrásuk van. Az ügynökségek több feladatot láthatnak el, tudományos know-how-t, Európában a szaktudás, szakismereteket össze vonhatják, és az európai polgárok rendelkezésre bocsátják ezt a felhalmozott ismeretanyagot. Szinte automatikusan tört történik a források hozzárendelése. Nekünk olyan eljárásra lenne szükség, ami politikai prioritásokra és a szükséges eredményekre helyezi a hangsúlyt, és ezekből indul ki. És figyelembe kell venni azt, hogy nem költünk el mi olyan rengeteg sok pénzt az EU költségvetésből. Az ünnepségek, örömmel látják azt, hogy a kulcs szereplők is úgy értékelik, hogy az ügynökségek nagymértékben hozzájárulnak az EU célok megvalósításához. És az ügynökségek segítségével sikerült az európai emberek számára nagyon fontos területeken nagy eredményeket elérni. Az intézményközi munkacsoport kiváló fórum arra, hogy megnézzük, hogy az ügynökségek hozzájárulását hogyan lehetne tovább növelni. Azért is annyira fontos ez a munkacsoport, mert az ügynökségeket érintik közvetlenül legjobban az ott hozott döntések. Mindkét fél érdekét akarjuk szolgálni, megoldásokat szeretnénk találni. És természetesen tiszteletben tartjuk a, ennek a munkacsoportnak az összetételét, értékeljük, elfogadjuk azt, hogy az jelenlegi helyzet értékelés eh, els, tervezetének első része hogyan készült el, még három rész készül el ebből az afisból, és szeretnénk, hogyha ebből közvetlenül bevonnák az ügynökségeket, vagy a munkacsoportban elfogadott nyilatkozat formájában, vagy, vagy pedig úgy mondom, hogy részt vesznek az ügynökségek az anyag elkészítésében, szövegezésében. Jelenleg nincs, nem látunk erre irányuló szándékot. Az ügynökségek saját kezdeményezésükre szeretnének részt venni a második rész elkészítésében, és ezt 2010. februárjában és márciusában elmondtuk a munkacsoport vezetőinek. A Trojka is ilyen módon is szeretne hozzájárulni a munkacsoport munkájához, és a munkacsoport tagjaival felveszünk a kapcsolatot, és felkínáljuk az együttműködésünket. Négy területet tartunk különösen fontosnak. Az első az ügynökségek irányítása, governance, javítani kell az ügynökségek működésének hatékonyságát, ezt teljesen elfogadjuk. Ugyanakkor a legfontosabb szereplők bevonása az ügynökség céljának az elérésébe rendkívül fontos, hiszen a célokat mindig a szükségletekhez kell igazítani. Az irányítás kell, hogy növelje a hatékonyságot is, és az eredményességet, anélkül, hogy kockáztatnánk azt, hogy testre szabott formában történhet az irányítás. Így például a Bilbao ügynökségen 84 tagja van a bornak, ami hát egy kicsit túl soknak tűnik, tekintettel egy elég kis ügynökség vagyunk. Tehát ez adódott a tripartit struktúrából, ugye ott a munkadók, a munkavállalók és a kormány képviselői a tripartizmus jegyében ott kell, hogy üljenek, úgyhogy 3x27-ből jön ki ez a nagy szám, de hát ők a fő érintettek vagy érdekeltek ezért hát lehet, hogy nem mind a 84-et, 84-kre igaz ez, de azért többségében nagyon szoros kapcsolatban vannak azokkal a szervezetekkel, akik ugye a munkaügyi rendszer részei. A másik dolog a menedzsment, a, tehát a konkrét irányítás. Ugyanazok az elvek vonatkoznak az ügynökségekre, mint az EU intézményekre. EU-nak kell biztosítani azt, hogy végrehajtási szabályok az ügynökségek szükségleteikhez igazodó testre szabott megoldásokat tartalmaznak a szükséges rugalmassági mozgásterekkel és az arányosság elvének a betartásával. Rendszeres egyeztetésekre van szükség a költségvetési hatóságokkal, a forrásokkal a vonatkozó mandátumok, felhatalmazások megadásáért. A bizottsággal, illetve a másik költségvetési hatósággal folyamatosak a tárgyalások és majd a 2014-19-es időszakra vonatkozó új pénzügyi terv tárgyalásaiban is szeretnénk ilyen módon részt venni. A mi költségvetésünk 50 millió, de ha megnézzük, megnézzük, hogy csak egy szempontot, a korkedvezményes nyugdíj minden évben 2500 millióba kerül. Szeretnénk biztosítani, szeretnénk látni azt, hogy most hogyan oldható fel ez, az, ellen, ez az ellentmondás, és hogyan csökkenthetnénk a költségek, kiadásokat. Az különbségek fontos szerepet játszanak az EU politikák megvalósításában, az ágazati stratégiák megvalósításában, és hosszú távon európai tevékenységek szervezésébe be kell vonni az ügynökségeket, amelyekben eh, ezeknek hatása van az ügynökségekre. Az ünösségeket létrehozó jogszabályok nem határozzák meg azt, hogy milyen minimális feltételeket kell biztosítani az ügynökségeket vendégülátó országnak, és ez problémát jelent. Nincsenek minimális követelmények az ügynökségek létrehozásához, illetve a működésükhöz, és ez nagyon rontja a működés hatékonyságát, illetve kevésbé teszi vonzó az ügynökségeknél a munkavállalást. Tehát minimális feltételeket meg kellene határozni, egyrészt az ügynökségek létrehozására vonatkozóan, másrészt a működési megállapodások kapcsán és különösen az indulási szakaszban fontos ez. Két éve nagyon jó vitákat folytattunk le és ami a mi ránk vonatkozó megállapodást illeti, sikerült előre lépnünk a spanyol kormányal, a vendéglátóinkkal. Köszönöm a parlament támogatását, eznek mindenképpen meg lesz az eredménye. Elmondtuk a parlamentnek az aggájainkat, és tehát a vendéglátó országgal kötött megállapodások kérdését önök is, a parlament is felvetette a múltban is. És nagyon örülünk tehát, eh, hogy eh, hozzájárulhatunk a munkához, és eh, reméljük, hogy a jövőben a munkacsoport, az intézményekkel foglalkozó munkacsoport munkájában aktívabban révehetünk részt. Köszönjük szépen a főigazgató úrnak. A küldöttség más tagja szeretne hozzászólni. <clears throat> Ha nem, akkor köszönjük szépen. És a bilbiai ügynökségnek a, az irányítása e, épp olyan e, bonyolult, mint a guggenheim is. De tulajdonképpen nem is volt olyan drága de beruházásokat, illetve nem tudom majd a működést, illetve mi lesz a helyzet. Világos, hogy az ügynökségek nagyon fontos szerepet játszanak, hogy mint ahogy mondja, vannak közös problémák is, és nyilvánvalóan különbségek is a régi és az új ügynökségek között, hiszen az újaknak még el kell érni a hat, hatékonyságukat. Tehát mindegyik helyzetre megfelelően adaptálni kell az összegeket, a forrásokat, és Jutta jó tanácsokat tud adni. Ann Jensen szeretne először hozzászólni, aztán még valaki. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük Takala úrnak, hogy felvázolta, hogy mik a hosszú távú igényeik, kívánságaik, terveik az ügynökségeknek. Szeretnék két dologról beszélni. Az egyik a jövő évi költségvetés, és ezt követően a hosszú távú perspektíva. Kezdjük a jövő évi költségvetéssel. A szakpolitikai osztályunk elkészít egy háttéranyagot, amely áttekintést ad arról a rengeteg ügynökségről, amely elszaporodni látszanak Európában. Ezből az első érdekes dolog az, hogy az ügynökségek költségvetése kicsit csökkent jövő évre vonatkozóan, ami abból származik, hogy a vegyi ügynökségekkel foglalkozó ügynökség önfinanszírozóvá válik. Átmenetileg, mondja az anyag. 2011-től a RICS ügynökség a befolyó díjakból finanszírozza majd magát, jövő évtől pedig a pénzügyi hatóság, felügyeleti hatóság az új számítástechnikai rendszerek e, és a menedékjogi e, támogató iroda 2011-ben 4,5 millió eurót kérnek. Felmerül bennem a kérdés, talán a bizottságtól többet is hallhatunk erről, hogy a vegyi anyagügynökséggel kapcsolatos átmeneti önfinanszírozás, az pontosan mit jelent? Rengeteg új ügynökséget hozunk létre, és 2011 eh, után, 12-ben, 13-ban komoly problémát jelent majd, hogy megtaláljuk a költségvetésben a pénzt ezeknek az ügynökségnek a szemére. A közlekedés szívemhez közel áll, a közlekedési ügynökség új feladatokat, új szerepet, hatásköröket kap a közlekedés biztonság terén, ami üdvözlendő, de ez azt jelenti majd, hogy évről évre egyre nehezebb lesz pénzt találni az ügynökségeknek? Mert itt nagyon kicsi a mozgásterünk, kicsi a mars, tehát ez tulajdonképpen hógolyó effektusként egyszer majd csak utolér bennünket, ez a finanszírozási probléma? Ez tehát a kérdésem a jövő évi költségvetésre vonatkozóan, és hogy pontosan mi a háttér ezeknek az adatoknak, és mi az, hogy átmenetileg vagy ideglenesen lesz önfinanszírozó a olyan ügynökség. Hosszabb távon Jutával és Ingeborg Gresslével is egyetértek. Együtt dolgozunk az intézményi közi bizottságban, amely az ügynökségekkel foglalkozik, és természetesen az ügynökségek véleménye roppant fontos számunkra. Hál' Istennek jó az együttműködés ezen a fórumon eh, belül, jó tapasztalataink vannak az ügynökségekkel, jó csapatként dolgozunk együtt velük. Úgy érzem, hogy az Európai Bizottság részéről és eh, komoly elkötelezettséget látok, de a tanács az problémás lehet. Ez valóban a igazából a tanácsnak a mostaha gyermeke. Kormányközi kérdések nagyon fontosak a tanács számára. Nem fogunk mi beleszólni a dolgokba, döntsék el ők, hogy mi a székhely egy ügynökségnek, de ha miután ezek a döntések megszületnek, számukra fontos döntések, utána magára, magukra hagyják az ügynökséget. Ez a benyomásom, kicsit mostoha gyerekként kezelik őket jó lenne, hogyha a tanács is végre nagyobb szerepet vállalna, hogyha a jövőben tisztább lenne, hogy az ügynökségekkel kapcsolatban mit és hogyan kell tennünk. Egy hatékony, rugalmas módszert kell találni arra, hogy az ügynökségek amelyek el, igen eltérő jellegűek, megfelelően működhessenek. Merci Anne, Monsieur Bokros. Köszönjük Anne, Bokros úr. Thank you very much. Just very briefly. Uh, if I... Köszönöm, csak nagyon röviden. A szakpolitikai uh, osztály készített el ezt a háttéranyagot a decentralizált ügynökségekkel kapcsolatban. Az elfogadott szervezeti tervek ben nem látok igazi adatokat arra vonatkozóan, hogy hányan dolgoznak ott, tehát a létszámadatok nem világosak. Több mint 11 ilyen ügynökség esetében miért kellene a létszámot jelentősen növelni? Nem lát, nem találom én ennek az indoklását, hogy miért van erre szükség. Tudom én, hogy új ügynökségeket hozunk létre, mint a banki hatóság, a pénzügyi biztosítási piac felügyelő hatóság, de hát egy globális válságban, amikor megszorításokat kell tapasztalnia mindenkinek, főként az eurózónán belül, az Európai Unión belül komoly a válság, szerintem nem volt, hogy több mint 250-nel növeljük a ott dolgozók létszámát, az ügynökségi alkalmazottak létszámát. Ezzel nem tudok egyet érteni. A, a, egészen addig, amíg az egyes ügynökségek munkáját nem elemezzük, szerintem elfogadhatatlan, hogy 250 fővel növeljük a létszámot megfelelő indoklás és háttérelemzés nélkül. Amint az ügy, hogyha ez valóban indokolt lenne, az elemzések is alátámasztanák, akkor biztos vagyok benne, hogy vannak olyan ügynökségek, ahol pedig indokolt lenne csökkenteni a létszámot. Hát ennek tükrében kell alakítanunk a költségvetést. Köszönöm szépen. Más nem kér szót? Akkor a, ah, megkérdezem Juttától, hogy most akar-e hozzászólni. Hát Köszönöm szépen. Amit Erről Takula úr beszélt, arról valóban az intézményközi munkacsoportban már elkezdtünk beszélni, az már ott van a képernyőn, így mondom. Most ami a vendéglátország kötelezettségeit illeti, tudom, hogy amikor áprilisban a plenáris ülésen először vetettem ezt fel, Hát elmondtam, hogy láthatóan vannak olyan tagállamok, akik ezt nem veszik komolyan, és akik eh, már évek óta eh, nem tesznek semmit, és nem segítenek. Nos, eh, ennek azért meg volt az eredménye. És most remélem, hogy az intézményközi munkacsoportban közösen együtt a tanácssal, bizonyos szabályokban meg tudunk egyezni, amelyek kötelezőek lesznek hogy minden tagállam, amelyik szeretne vendégül látni egy ügynökséget, szeretné, ha nála lenne egy ügynökség, tudja, hogy mi lesz akkor a feladata, és ne csak a megtiszteltetést akarja, hogy a saját országában lesz, vagy létesül egy ügynökség, működik egy ügynökség, hanem tudja, hogy ezzel összefüggésben majd lesznek kötelezettségei is. Még valamit hagy mondjak el ehhez. Az intézményközi munkacsoportban meg kellene végre kérdőjeleznünk azt, hogy a tanács egyedül dönthet arról, hogy hol legyen ügynöksége. Hiszen minden más ügynökségekkel kapcsolatos kérdés az együttdöntési eljárásban zajlik. Tudom, a tanács azzal érvel, hogy a tanács határozhatja meg minden intézmény székhelyét, és a szerződésre hivatkozik-e közben a tanács. Na de hát a tanács azért mindig megkérdőjelezi azt, hogy a szerződés értelmében intézmény-e egy ügynökség, intézmények-e az ügynökségek. Ma délelőtt már itt beszéltünk a jog elferdítéséről, jogalappal kapcsolatos problémákról, eh, olyan jogalapokról, amelyek alig eh, fogadhatók el, és eh, ez nem, egy, nem jó az, ami nem teljesen tökéletes. Ezért az együtt döntési eljárásban szerintem sokkal jobban lehetne szabályozni ezt is, és meg vagyunk győződve úgyis arról, hogy a parlament úgyis jobban dolgozna itt, mint a tanács. A másik kérdés, a létszám a, a bornak azért az is feladata, hogy az összes érdekelt féllel tartsa kapcsolatot. Ezért egy ilyen boardnak lehet, hogy több tagja van, mint ahányan összességében dolgoznak egy-egy ügynökségnél valóban a munkacsoportban is el kell gondolkozunk azon, hogy ez maradhat-e így. Hiszen hozzá kell tennie persze ahhoz, hogy ez, hát ez pénzbe kerül, európai pénzbe, és hát az ügynökségnek is pénzbe kerül ez a bordök összetételével kapcsolatban, ugye látjuk, hogy azt a pénzt, amit a bordra költenek, azt nem lehet kiadni operatív működési költségekre, kutatásra, vagy akár munkatársak felvételére sem. Tehát sürgősen el kell gondolkoznunk azon, hogy nem indulhatna itt egy reform, aminek a célja az lenne, hogy nem csak a board tagjain keresztül történne az érdekeltekkel a kapcsolattartás, hanem esetleg munkacsoportokon keresztül, amelyek kisebbek és hatékonyabban is működhetnének, mint a board. Tehát ez még a jövő zenéje. Most Bokros úrnak szeretnék választ adni, és arra, hogy miért nő a létszám. Hogyha megnézzük, hogy honnan származik a létszám növekedés, hát akkor egyszerűen látnunk kell, hogy a jogalkotó követelte ezt. A vegyipari ügynökség például Stockholmban székel, ugye, nem, nem, hülyeséget mondok, Helsinki-ben, tehát eh, ezt eh, az ügynökséget szeretnénk eh, munkaképessé tenni. Most kezd ez azzá válni, és most alakul ki a teljes létszám, és ezért kell ide még plusz 30 ember. Azt hiszem, hogyha jogalkotóként döntöttünk arról, hogy legyenek ügynökségek, ha étrehozunk ügynökségeket, akkor gondoskodnunk kell a költségvetéssel kapcsolatos felelősségünk jegyében is arról, hogy megfelelő módon működhessenek ezek az ügynökségek. Persze az ügynökségek maguk is kell, hogy a saját munkájukról gondoskodjanak, de nekünk kell ezt számukra lehetővé tenni, máskülönben nincs értelme, hogy legyenek ügynökségek. Hogyha ellehetetlenítjük a munkájukat, akkor nincs rájuk szükség, akkor zárjuk be őket, mert akkor minden millió, amit az ügynökségeknek adunk, elpocsékolt pénz. Ha a mm, feladataikat nem tudják ellátni, akkor nincs értelme, hogy legyenek. Ezért Ugye elég sok a német mondás a mai napon, hagyjuk a templomot a faluban, mondjuk németül, és tehát felett kezdne, akarjuk ezt élezni, dramatizálni. Mi az ügynökségek fő feladata és állandó feladata? Ezt szeretném egyértelművé tenni. Valamennyien tudjuk, hogy a költségvetési eljárás alapja most már a Lisszaboni szerződés, ami mindenek előtt azt jelenti, hogy egy olvasatban dolgozunk. És eh, az első olvasat előtt eh, kell megegyeznünk a tanácssal azaz eh, nem az a helyzet, hogy mi is döntünk, a tanács is dönt, és aztán ahol a tanács csökkentette a pénzeket, azt a második olvasatban mi visszahozzuk. Az ügynökségek, most így mondom, már hozzászoktak ahhoz, hogy a parlament többé-kevésbé így járt el. Ez most már nem megy. Ezért elsősorban az illetékes bizottsági részlegek egy kicsit gyorsabban dolgoznak, és mm, érvelnek amellett, hogy miért van szükség erre vagy arra a tervezetben. És az ügynökséget arra kérem, hogy próbálják meg a tagállamokat befolyásolni a board tagjain keresztül is, hogy hát egy kicsit jobban megértsék eh, a tagállamok azt, hogy milyen munka folyik az ügynökségeknél, és mennyi forrásra van szükségük. Hogyha az illetékes eh, board eh, tag a saját szakminisztereit, vagy a miniszteri tanácsot meggyőzte, ne higgyék azt, hogy ez még elég. Mindig a pénz rendelkezésre bocsátónak is rá kell borítani. A tagállamok pénzügyminisztereinek pedig fogalmuk sincs arról, hogy tartalmilag milyen munka folyik az ügynökségeknél. Jó, a szakminiszterek persze tudják, hiszen ők a jogalkotási folyamat részesei voltak, amikor létrehoztuk az ügynökségeket. De fontos lenne az is természetesen, hogy a pénzügyminiszterek is a saját kollégáiktól tájékoztatást kapjanak. Ez, ezt egyedül, tehát egyedül az az érv, vagy amit a parlament szokott hangoztatni, az, az most nem elég kudarcra van ítélve, ezért kicsit talán több munkát kellene most ebbe bele investálnunk, de meg vagyunk győződve arról, hogy ezért itt rendben mennek majd a dolgok. Bien, merci Jutta. Donc Jutta fait... Nos, merész javaslatai vannak Juttának. Egyrészt, hogy a következő ügynökség, jövőbeli ügynökségnek a helyéről e, a parlament dönthessen. Hát ez csodálatos vita lenne. Nem tudom, hogy kollégáink támogatják -e ezt a javaslatot. Másrésztről pedig ösztönzi az ügynökségeket, e, e, küldöttséget, hogy látogasson el a különböző intézményekhez. Főigazgató úr, az eszmecserének a konklúziójait le akarja vonni? Thank you. Definitely we are happy to, to... Köszönöm. Szívesen. Jó volt hallani ezeket a megjegyzéseket, és persze ezeket, ezek nem találnak süket fülekre nálunk, de megjegyezném, hogy amikor a szintézményközi munkacsoportban egyeztetünk, akkor ne felejtsük el, hogy nem nulláról indulunk, legtöbbünk, leg, régóta dolgozik ezen a téren. Jó néhány ügynökséget eh, elemeztünk, érdekeltünk, már. Tudom, hogy volt egy horizontális eh, eh, átvilágítás, de ez viszonylag felületes volt, ezért természetesen szívesen, részletesen elemezzük az egyes ügynökségeket, céljaikat, igényeiket, mi működik, mi nem működik, mi hiányzik, mit lehetne javítani, és így tovább. Ez persze hasznos dokumentáció lenne a szóval jövőre nézve. Reméljük, hogy folytatódik az intézményközi munkacsoportban a kiváló együttműködés. Az igazgatótanács tagjai tulajdonképpen nagykövetként működnek a, a tagállamokban, a nevünkben működnek. A finanszírozás tekintetében az önöké az utolsó szó joga, ezért fontos önöket komolyan menni meghallgatni, ezért felhívom a figyelmét mindig az kormányzó tanácsnak, vezetőstületnek a tagjait, az ő figyelmüket felhívom arra, hogy mennyire figyelme, mennyire komolyan kell venni ezt a, ezt a munkát. Ennek a háznak önök a költségvetési szakértő, de persze minden 26, 27 tagállammal egyeztettünk el, amit szívesen meg is teszünk. Köszönjük, Aszkató úr! mégis van egy pszichológiai szempontból fontos kérdés, és ez pedig a, a magas állam és a különböző ügynökségek közötti kapcsolat, mint például Spanyolország, amely centralizált állam, vagy pedig autonóm <clears throat> közösségek, stb. Tehát van 27 tagállami képviselő, de ha egy tagállam a minisztertanácsban harcolt azért, hogy ő náluk legyen egy ügynökség, akkor tulajdonképpen mint a keresztapja, mint a gyámja szerepelhetne ennek az ügynökségnek. És, és kritizálhatja is az ügynökséget, hogy jól elvégzi-e a munkát. Persze ezek az ügynökségek európaiak, európai szellemben dolgoznak, európai törvényeknek kell megfelelni, de az, hogy egy politikai döntés eredménye az, hogy nem mind Brüsszelben vannak, hanem az Európai Unió különböző hely helyein, az azt jelenti, hogy a tagállamokban vannak fizikailag bizonyos európai intézmények. És nyilvánvalóan az ügynökségek igazgatóitól és a nemzeti kormányoktól függ, akik harcoltak azért, hogy ott legyen a székhely egy ügynökségnek, hogy ennek az ügynökségnek az érdekeit képviseljék, tehát szinte ügyvédei szószólói legyenek. Nos, akkor kiegészítés. Nem igazán ezzel kapcsolatban, erről újra meg újra visszatértünk, és persze az intézményközi csoport munkájának ez szerves részét képezi majd a jövőben is. Komoly problémákat látunk ugyanis Eh, az erre vonatkozó megállapodások tekintetében, tehát hogy hol eh, ki legyen a befogadó. Van azonban egy másik kérdés, ami jövőre újra felmerül majd, noted also visiting the fisheries. A halászati ügynökségnél járva Vigóban tűnt fel először nekem, egyébként sikeresen koordinálta a halászati fellépést az európai és nemzetközi vizeken. Tehát feltűnt nekem a látogatásunk során, hogy az ellenőrzéseket egy charter hajó végzi, de nem volt meg a pénzük arra, hogy ezt, hogy ezt kifizessék. Egy, egy óriási administratív nehézséget jelentett, hogy egy tagállam közi finanszírozási forrást találtak. Tehát ez újra és újra felműző probléma, a tagállamok szívesen fizetnek, de nem az unión keresztül, hanem közvetlenül. Ez a nehéz dolog, hogyan lehet a költségvetési soron keresztül eljutatni a pénzt az ügynökségekhez, hiszen sajnálatos módon a költségvetési eljárás oly bonyolult, hogy néha közvetlenül egyszerűbb a pénzügyi e, szektorra vonatkozóan három új ügynökség áll fel, amely részben a költségöt, e, uniós költségvetésből, részben a tagállami költségvetésekből közvetlenül kerül finanszírozásra. Ez megint csak egy kormányközi finanszírozás formája, azt kell megvizsgálnunk, hogy az administratíve mit jelent. Valóban ez a leghatékonyabb módja annak, e, hogy finanszírozzunk egy ügynökséget? hiszen a pénzügyi perspektívák plafonjának túl szigorú voltával persze nem akarunk foglalkozni. Az ügynökségek is megszenvedik ennek, megszekenek a levét, hiszen nem szívesen fizetnek a tagállamok az uniós költségvetésen keresztül, sokkal inkább közvetlenül, úgy viszont szívesen, ez viszont elképesztő extra bürokráciát, adminisztrációt jelent. Igen, annalnak igaza van, hogy ez egy alapvető kérdés. És Enna ott volt tegnap délután a Nemzeti Parlamentek Költségvetés és Pénzügyi Bizottságai elnökével tartott ülésen. És ott is azt állapítottuk meg, hogy azon területeken kívül, amelyeket elosztjuk a tagállamok és az Európai Unió között az, az illetékési köröket. Van például társfinanszírozás egy bizonyos művelettel kapcsolatban, esetében, egy bizonyos szervezettel kapcsolatban, tehát a, a költségvetés, a tagállami költségvetés és az, az európai költségvetés között. És Egyre jobban elterjed az a gyakorlat, hogy a kormányok eh, egyetértenek azzal, hogy legyen egy európai tevékenység, európai finanszírozás, de ennek a feltétele az, hogy ez a nemzeti költségvetésen keresztül megy, és nem a közösségi költségvetésen. Nos, addig, amíg elegendő pénzünk van, és, figyel, és finanszírozhatjuk a hiányainkat hitelekkel, addig szórakozhatunk. De ezt most már nem lehet megengedni magunknak a nemzeti parlamentekkel való találkozón úgy találtuk, hogy eljött a pillanat arra, hogy az ÖSZET, tehát a 28, tehát a 27 plusz egy költségvetést letegyük az asztalra, és megnézzük, hogy mire is szolgál. Tehát mely, milyen esetekben e, pazaroljuk nyilvánvalóan a pénzt akár azért, mert a különböző forrású összegeket hasonló tevékenységekre használjuk, szinergia megléte nélkül, vagy pedig azért, mint ahogy az Anna által felhozott példa is mutatja, hogy anélkül, hogy hogy bonyolult, bürokratikus tehát hogyha túl bonyolult bürokratikus eszközöket vetünk be, amely lelassítja és költségesebbé teszi a munkánkat, tehát erre sincsen szükség, tehát ez is el, azt jelenti, hogy elpazaroljuk a pénzeket. Tehát mindezeket ezt magasabb szinten meg kell vizsgálni. Köszönöm szépen Juttának és a kollégának és a főigazgatóknak az ügynökségek részéről, hogy hozzájárultak, és szoros kapcsolatban együttműködünk majd a 2011-es költségvetéssel kapcsolatban is, azért, hogy jobb döntéseket tudjunk hozni. <clears throat> Akkor, kedves kollégák, most azt javaslom, hogy a tízes pontot taglaljuk, továbbra is az ügynökségekkel foglalkozunk, és ez pedig a nagyméretű IT, tehát információtechnológiai rendszerek üzemeltetési igazgatásáról szól jutta. Már az előző alkalommal is beszéltünk erről az új ügynökségről, amelyet létre akarunk hozni, több volt a kérdés, mint a válasz. És időközben azért több válasz is érkezett. Elsősorban azért, mert intenzíven tárgyaltam szakbizottsági kollégák kollégákkal, a belügyi szakbizottságban és, akik, és a rapportőrökkel. Még nem jutottam az egyeztetések végére, ezért nincs még írásbeli tervezet, véleménytervezet sem, de a következő költségvetési bizottság ülésre ez már meg lesz. És van időnk nem kell azt gondolnunk, hogy szeptember előtt a belügyi bizottság döntést hoz. Miután a belügyi szakbizottság jelentés tevőjével szorosan együtt akarok működni, azt tervezzük, hogy majd amit mi átadunk nekik, azt ők el is fogják fogadni. Legyen-e egyáltalán egy ilyen új ügynökség? Mert ez még nem biztos majd szeretnénk, hogyha az ezzel kapcsolatos kívánságainkat figyelembe vennék. Milyen kérdéseket intéztem a bizottsághoz az előző alkalommal. És a bizottság nem csak a költségvetéseket felelős része, hanem az az egység is, amely ennek a javaslatnak a kidolgozásáért volt felelős. Nos, válaszokat nem kaptam még, és ezért holnap majd még egyszer fogok tárgyalni az illetékesekkel, és megpróbálom majd feltenni az összes kérdésünket mindenképpen és mindenek előtt azt szeretnénk tudni, hogy milyen irányban haladnak, irányba haradnak a dolgok. Szeretnélek titeket arra is emlékeztetni, hogy a bizottság képviselője ugye arról beszélt, hogy ez nem eh, esetekről függetlenül működő, működő ügynökség lesz, hanem ez az ügynökség pontosan azt tenné, amire instruálja őt a bizottság. Hát ezen nagyon meglepődtem. Ehhez nincs szükség decentralizált ügynökségre, ahhoz egy egyszerű, idézőjelben egyszerű végrehajtó ügynökség is elég lenne. De ezt, hát ezt megint csak lesöpölték az asztalról, azt mondták, hogy jó, erre nem, erre nem kaptam tehát választ. És holnap majd még egyszer ezeket a kérdéseket felteszem, hogy világosá váljon, és miről is van szó. A rendeletben magában egyébként azt szerepel, hogy független eh, lenne ez az ügynökség. És eh, Coelho úr, a rapportőr, biztosított engem arról, hogy pontosan ez volt a alap megfontolás, a függetlenség, ezt akarta a bizottság. Ugyanis a bizottság ezen a területen teljesen inkompetensnek bizonyult, nem volt képes ezeket az informatikai rendszereket létrehozni, olyan rendszereket, amelyek megfeleltek volna a szakbizottság, a belügyi szakbizottság igényeinek. A következő ülésre tehát kész lesz a jelentés tervezetem, és akkor lesz elég időnk, hogy erről majd szavazzunk. A nyári szünet után kapja ezt majd meg a belügyi szakbizottság, és figyelembe veszi a saját véleménye a jelentése megalkotásánál. Köszönöm szépen, Jutta Álvaro úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A dossziéval foglalkozom Carlos Coelho-val együtt a belügyi bizottságban, és itt ebben a bizottságban is, ahol Hauk asszonyjal dolgozom együtt. Már régóta beszélünk, vitatkozunk arról, hogy egyáltalán szükséges-e ez az ügynökség, ez mindenek előtt a parlament kívánsága volt, talán sok új kollégák, a csodálkozik ezen, de mi szerettük volna ezt. Ami azért nem világos számunkra, azok a költségvetési kihatások ezért a, örülünk annak, hogy a Költségvetési és a Belügyi Szakbizottság között ilyen szoros az együttműködés. A bizottság a javaslatában azt írta le, hogy nem csak a SZISZ, a FISZ és az Eurodak kezelését, irányítását végzi, hanem majd az bel és az igazságügyi területen létrehozandó más adatbankokét is. Ezért eh, felvetődik a kérdés a szakbizottságban, hogy az együtt döntési eljár, eljárásban lehet ugye csak ilyen eh, messzire mutató eh, döntéseket hozni, és ha plusz újabb nagy informatikai rendszerek, adatbázisok jönnének majd hozzá a jelenleg már működő háromhoz. Carlos Kölyóval a, fog egyeztetni ugye a jelentés tevő, a SZIS-2-ről van itt szó, de a SZIS-2 még nem állt fel. Most, hogy mi történik, az még csak a e, csillagokból lehet neki olvasni, és hogy milyen hatása lesz mindennek hogyha a meglévő SZISZ rendszert, a FISZ-t és az eurodakot kell majd az ügynökségnek kezelni, akkor mennyibe fog kerülni a migráció? Azután itt van a székhely kérdése, Strasbourgról és Észtországról van szó jelenleg. Mennyibe fog kerülni egy ilyen migrációt lebonyolítani? A belügyi szakbizottságban hát arról a véleményről vitatkoztunk, hogy a tanácstól várunk egy javaslatot a székhelyre vonatkozóan, és aztán majd megnézzük, hogy ennek milyen pénzügyi hatásai lesznek. Azt hiszem, egy ambiciózus javaslat, 120 millió euró három évre ez a terv, a belügyi szakbizottságban azt javasoljuk, hogy a pénzt elsősorban a tartalékba állítsuk be, mert nem tudjuk még pontosan, hogy hogyan fog fejlődni ez az ügynökség. Nehéz ilyen összegekkel kalkulálni, és biankócsekeket kiállítani a felhasználásukra. Nem, amíg még nem tudjuk, hogy hogyan fog kialakulni a létszám a személyzetésük körül, és azt sem tudjuk, hogy tulajdonképpen milyen rendszereket fog majd kezelni ez az ügynökség. Ahogyan Hauk kolléganő is elmondta, nem sürgető a dolog, a belügyi szakbizottság, és még most alaposan az előkészületeket végzi. Reméljük, hogy még a nyári szünet előtt meg lesznek az első tervezetek, és a nyári szünet után még biztos, hogy idén tudunk majd dönteni. Merci, mon cher collègue. Köszönöm, kedves kollega. Formájára asszony kért szót. Az összes német frakció hozzászól. Wir sind alle Hát valahogy a SZISZ 2 valahogy valamennyien foglalkoztunk, elnök úr. És emiatt szól hozzá most minden német képviselő. Határozottan támogatom azt, hogy tényleg óvatosak legyünk, miután a SZISZ kettővel kapcsolatban még semmi olyat nem látunk, ami bármilyen reményel tölthetne el minket, és most finoman fogalmazok, hogy itt valami észszerű megoldás születik, hát addig nem nincs értelme erről gondolkoznunk, hogy most akkor SZIS-1 ide kerül -e ez az ügynökséghez. A SZIS-1-et eddig a nemzeti szinten működtették, úgyhogy az integrációnak nincs semmilyen alapja, hogyha most az egyes, a SZIS-1-et akarnánk integrálni, ahhoz egyszerűen semmi alapunk nincsen. De 120 milliót akarunk odaítélni valaminek, amiről még fogalmunk sincs, hogy hogy fog kinézni. Nincs ütemezés, nincs technikailag, vagy a műszaki kérdésekkel foglalkozó korrekt terv, a SZISZ-2-ről igazából nem tudunk mindent, és nem sikerült elmagyarázni, hogy mi volt az oka az eddigi kudarcnak. Most az adatállományokat vették ki a szis és ez okozta az összeomlást de ezek nem azok az adott adatállományok, nem öt ország, még csak nem is öt ország adott állománya volt ez a mennyiség, hanem most ugye sokkal több országról lesz szó, ezért a műszaki követelmények is nagyobbak lesznek ezért tegyük a tartalékba ez az összes pénzt mindaddig, amíg valamilyen rendes koncepciót nem kapunk, ami Carlos Coelho megítélése szerint is felvállalható. Köszönöm szépen. Amikor még a Schengeni rendszerben voltunk, a a SZISZ egy felállításában én részt vettem, mert akkor miniszter voltam, és ez még az unión kívül volt. Úgy néztem, hogy ez még akkor nem is működött egyáltalán, és ezért a SZISZ 2-től nagyon sokat vártam, de látom, hogy 15 év alatt az informatikai rendszer az sokat fejlődött, de ennek irányítása még nem annyit. Jó, egy másik német frakció jön, Inge. A belügyi bizottságbeli kollégák egy módosító indítványt nyújtottak be, és ezt kérik a büdzsé bizottságtól. Marinescu kollega javasolta azt, hogy a Management Board, azaz a mm, felügyeleti szervezet csak öt főből álljon, hogy biztosítassuk, garantálassuk az igazi felügyeletet. Eddig ugye minden tagállamot rengeteg ember delegált, összesen 80 főből állt már a management board, ezt semmit nem lehetett már igazából ellenőrizni. Sokkal nagyobb hatékonyságra lenne szükség, és nagyon jó lenne, hogyha a kollégák rábólintanának erre az indítmányra, ugyanis javítanunk kell valóban a governance, az irányítás, akkor miért nem ott kezdjük, amire a legnagyobb szükség van. Merci. Köszönöm szépen. Jutta, akar válaszolni a hozzászólásokhoz? Um, ich... Igen. Úgy gondolom, hogy ezt valószínűleg figyelembe tudjuk majd venni. Ahogyan is fogalmazzak, az én benyomásom az volt, Carlos coelho korábban ugyan nem ismertem, de nagyon is rajta van a témán, tudja, hogy miről van szó, és most így a kollégáknak mondom, eddig 90 milliót fordítottak a SZIS-2-re, és semmi eredmény nem volt. Ezért megértem, hogy a szakbizottság azt mondja, hogy most már azért történjen valami, és legjobb lenne, ha a bizottságot teljesen az egész témából kivennénk. Ezt is értem, de hát születtek szerződések, és most ki vagyok én, hogy erről bármit mondjak, nem vagyok jogász, de azt hiszem, hogy ez azért egy komoly dolog hogyha a valaki szolgáltatás nyújt, de ugyanakkor nem lehet felelősségre vonni az ügy végén, viszont már eh, beszette az egész pénzt, ez rendkívül rendkívül aggályos. Úgyhogy mi ezt, ezt, ezt ebbe így nem megyünk bele, eh, szigorú egyeztetésekre lesz szükség, és természetesen ez az ügynökség csak eh, akkor fog létrejönni, ha már minden egyértelmű és világos. Elnézést, elnök úr, de ha a helyzet így van, akkor szeretném az illetékes kollégáknak még elmondani, hogy a költségvetési rendetben van egy szép záradék felelősség címmel. Itt is ez a felelősség kérdése vetődik fel, és kedves kollégák, tegyétek fel ezt a kérdést is. Azt hiszem, hogy itt van ez a cikk, miért ne használjuk a felelősségről. Valóban Hans Jonasnak a felelősségétre újra és újra elmékeztetni kell. Köszönöm röviden a felelősség kérdéséhez, mert ez egy érdekes és releváns dolog. A probléma egyrészt az, hogy nem tudunk belenézni a szerződésekbe, nem nyertünk betekintést, ezt a bizottság a titkok ködébe burkolta. A felelősség ügyében, ami, amit mi tudunk, amennyit nekünk elmondtak, jó, hol melyer, asszonynal együtt úgy gondoljuk, hogy ezt a számövőszék is megvizsgálta. Tehát a felelősség terhel a késedelemért, és ennek vannak pénzügyi következményei is, érdekes, és ezt kellene tisztáznunk, hogy igaz-e az, hogy ezek a büntetések, amelyeket a kivitelezőnek figyelz, fizetni kell a hiba miatt, ez majd a saját maga által elkövetett hiba korrigálására fordítandó, mert akkor tulajdonképpen a hiba elkövetésére motiválnánk a kivitelezőt. Tisztázunk el, hogy ez így van, mert ha ez így van, akkor ez nevetséges. És ha nem így van, de azért akkor is szeretném, hogyha megnéznénk a szerződést a bizottsággal. Jó, utolsó hozzásolás, Holmeyer asszony. In dem Zusammenhang möchte ich Ebben az összefüggésben csak azt kérném, hogy nem csak ezt az IT ügynökséget nézzük meg, hanem a SZIS-2 magát is. A bizottság ugyanis a tanácsban és a tanácsnak és a parlamentnek más adatokat mondott. A tanács összesen 27,9 milliót kérne a következő két évre, és ezzel slussz ezzel szemben a parlamentben csak 2011-re már több mint 30 milliót kértek, ami azt jelenti, hogy már akkor 2012-re már semmit nem akarnak kérni. Tehát mások az adatok, amiket a tanács, illetve amiket mi kapunk meg, és ez is egyértelműen arra utal, hogy itt eh, hát azért nagyon nincs rendben ez a dolog. És még egy dolog, elnök úr, gratulálni szeretnék a döntés, ez egy nagyon bolcs és jó döntés volt. <laughs> Nos, ezek nagyon kényes kérdések, ugyanis van egy nehéz technikai kérdés politikai szempontból. A biztonsági politika eszközeiről van szó, a külső határok megvédelméről, és az egyéni szabadság és az emberi személy szabadsága jogai kérdésével is kapcsolatban van ez. Nos, a jelentéstevő meghallgatta a hozzászólásokat. Az ütemterv a következő június 21-én lesz a bemutatás, június 24 dél a módosítások benyújtásának határideje, a július 23-án szavazunk a véleménytervezetről, és a LIBE bizottság szeptemberben kellene, hogy elfogadja a jelentését, és a plenáris szavazás novemberben lesz. Köszönöm szépen, dél van, és a terveinknek megkezelnek, sőt, még két perc van lesz csak dél. A 12-es napirendi ponttal foglalkozhatunk, ez pedig az élénk tárgyalások az Európai Külügyi Szolgálat alapszabályát illetően, és Galtieri kolléga csatlakozott, Galtieri kolléga csatlakozott hozzánk, neki megadom a szót. Grazie, Presidente. Come noto, il Parlamento Europeo... Köszönöm, elnök úr ahogy jól tudják önök is, az Európai Parlament úgy döntött, hogy megvizsgálja a jogi aspektusait a külügyi szolgálatnak. Ez egy egységes csomagban található az összes ide erre a külügyi szolgálatra vonatkozó szempont, ezért tehát a célunk azt elérni, hogy az egészet de facto döntésben tárgyaljuk. Ezért formálisan nem eh, tárgyaltuk a Brock Verhofstadt jelentést, amelyet az AFET nevében, az AFET és az AFCO nevében készített a két kollega. Az összes jogalkotási javaslatot egy csomagban kívánjuk kezelni, beleértve a európai közszolgákra vonatkozó szabályzatot. A Brock jelentés formálisan nem került benyújtásra még. Ugyanakkor egy általános vitát már folytattunk erről a témáról, ezért úgy éreztem, hogy érdemes mindenképpen az érdemi kérdésekre is eh, rátérni, hiszen különböző fontos költségvetési vonzatai is vannak az Európai Külügyi Szolgálatra vonatkozó javaslatoknak. Egy munkadokumentumot nyújtottam be, amely remélhetőleg mindenkinek az asztalán hever már, ami egy majdani vélemény tervezett vázát adhatja, gerincét adhatja. Természetesen nyitott vagyok minden javaslatra, és megragadnám ezt az alkalmat, hogy megköszönjem a szakbizottságunk titkárságának azt a rengeteg segítséget, amelyet nyújtottak számomra. Tehát az önök előtt fekvő dokumentum, ahogy a neve is mondja, egy munka dokumentum, hiszen ez körbejárja ezeket a kérdéseket, a különböző lehetőségeket, opciókat felvázolja az alap opció, amelyről már hosszasan vitatkoztunk, az, hogy az Európai Külügyi Szolgálata az Európai Bizottság részeként működjön-e. A munkadokumentum harmadik részében találják a kedves kollégák azokat a lehetséges módosítványokat, amelyek Eston asszony módosítás javaslatát javítanák, akkor, hogyha valóban egy olyan külügyi szolgálat jönne létre, amely adminisztratíve az Európai Bizottság részét képezi, egyik mint egy főigazgatóságaként, amely az unió költségvetésének harmadik szekciójából kerülne finanszírozásra. Az 1.2-es cikkben is látható, hogy funkcionálisan autonóm, az Európai Bizottságtól de facto független szolgálatként kerül meghatározásra. Felmerül az parlamenti ellenőrzés kérdése is, amelyet azt hiszem, hogy megfelelően tudunk kezelni. Nem ez a fő probléma. Ami a pénzügyi felelősségeket illeti, pénzügyi kérdéseket illeti, ez lenne a legjobb megoldás, a legfelelősebb megoldás, hogyha az Európai Bizottság részét képezne a szolgálat. Politikai, történelmi okokból kifolyólag nagyon nehéz mégis ezt az opciót végigvinni, hogy az Európai Bizottság részeként működjön ez a külszolgálat. A parlament által preferált opció, és ezt újra és újra ki kell fejteni, a harmadik részben kerül részletesen kifejtésre. A többi opció lehetőségét is körbejártam, hogyha mégsem az általunk preferált döntés születik. Ez egyébként a fő képviselő preferált opció is, mi szerint a közszolgálat teljesen autonóm lenne, és a költségvetése is az Európai Bizottság költségvetésétől független lenne. Ez a dokumentum tehát több opciót vázol fel, Egyszer van az Ashton javaslat, amelyet módos, amelyre vonatkozó módosító javaslatokat is teszünk. Fontos, hogy a közösségi módszert jobban tiszteletben tartsuk, átláthatóban működjön ez, és így tovább, és így tovább. Most nem fogok részletesen kitérni az összes módosító indítványra. Az administratív és az operatív költségek közötti a 8. felmúlom bekezdés 71b eh, cikk a kettő fajta költséget jobban el kell különíteni. A különleges megbízottak vagy képviselők tekintetében eh, felmerül, hogy az administratív eh, költségek között szerepeljenek ezek. Ez persze még nyitott kérdés, és kíváncsi várom a kollégák véleményét ezzel kapcsolatban. Nekem bármelyik opciót is választjuk, mindenképpen konszolidált költségvetésre van szükség, egy olyan dokumentumra, amely lehetővé teszi, hogy az unió külügyi fellépése külszolgálata keretében elködött pénzeket egyértelműen nyomon lehessen követni. Az operatív költségeket is azonosíthatóvá kell tenni, egyértelműen látni kell, hogy mi az operatív költség. A mentesítés vagy zárszámadás kötelezettsége ugyanaz kell, hogy legyen, mint a bizottság esetében a pénzügyi rendelet 145, 6 és 7-es cikke vonatkozik ide. A programozásra vonatkozóan is van egy része ennek a munkadokumentumnak, amely ezt a kérdéskört járja körbe. Az Aston javaslatban nem szerepel például valami, a distinkció a pénzügyi eszközök programozása és a mm, dokumentumok előkészítése között a feladat eh, megosztás kérdése is tisztába tendő. Az együttműködés az iparosodott országok eh, eszköz, illetve a nukleáris biztonság eszköz tekintetében. nem világos a javaslatból, hogy ezeket az eszközöket hogyan kellene kezelni, illetve eh, ezek végrehajtásában, menedzsmentjében pontosan mik a hatáskörök, és ezek hogyan oszlanak meg. A javaslat alapján a külszolgálat lenne felelős a fejlesztéspolitika tematikus elemeiért, attól tartunk azonban, hogy Eston asszony a földrajzi eh, a regionális referatúrákat és a tematikus referatúrákat meg akarja osztani, pedig a parlament már ezt a vertikális megosztást egyszer kritizálta határozottan. A pénzügyi eszközök végrehajtása terén sem világos a külszolgálat pontos feladat meghatározása, és felmerül az is, hogy az Európai Bizottság vagy a főképviselő gyakorolja a felügyeleti jogot a külszolgálatra vonatkozóan. A pénzügyi döntésekért ki legyen a felelős, ez is ö, nyitott kérdés még, az Európai Bizottság? Tehát az Európai Bizottság ö, felelős mégiscsak? A parancsnoki lánc, mondjuk ki, tisztán az, amit egyértelművé kell tenni. A külön cikkben tisztázni kell a kompetenciákat, a feladat megosztást, a hatáskörök pontos elkülönítését. A munkadokumentum egy külön részfejezet de foglalkozik azzal, hogy mi van akkor, hogyha az Európai Bizottságon kívül működik a külszolgálat, a delegáció vezetők, tehát a harmadik országokban működő kvázi nagykövetségek vezetőinek a kérdéseit egy roppant kényes, érzékeny téma. Van egy olyan megközelítés, egy olyan vaslat, amely szerintem koherensebb a költségvetés végrehajtásával és ellenőrzésével kapcsolatban, miszerint a delegáció vezetők ne kapjanak felhatalmazást arra, hogy közösségi forrásokat költsenek el. Ugyanakkor a másik opció az az, hogy a már bevett költségvetési eljárásokat alkalmazunk. Hogyha a delegációvezetők nem kapnak költségvetési végrehajtási hatáskört, hiszen hát nem Európai Bizottsági alkalmazottak, ezen opció értelmében, akkor politikai szempontból nehéz lesz az Európai Unió eh, politikai képviseletét biztosítani. Hogyha a delegáció vezetők nem kapnak végrehajtási eh, hatalmazást, akkor nagyon nehéz helyzetbe eh, kerülnek. Kíváncsi várom az önök véleményét ezzel kapcsolatban. Végezetül a munkadokumentum kitér arra is, hogy az Eston javaslatot hogyan lehet módosítani annak érdekében, hogy a két megközelítés közül bármelyiket is választjuk, tehát hogy a bizottságon belül vagy kívül, attól függetlenül működjön a külszolgálat, hogyan eh, javítsuk a javaslatot. Most a négyes fejezet alá tartozó források kezelésének a kérdése merül fel az elszámoltathatóság kérdése, a közös kül- biztonságpolitikai költségvetésre vonatkozó intézményközi megállapodás vonatkozó rendelkezései. Ezzel kapcsolatban egyébként a mi szakbizottságunk már készített is egy véleménytervezetet, és természetesen az általam készített munkadokumentum figyelembe veszi azokat az egyéb fontos aspektusokat is, mint például az intézmény közi megállapodás közös külös biztonságpolitikára vonatkozó részének eh, átmódosítása, módosítása, amely nagyon fontos az Európai Unió különböző misszióin szempontjából, katonai, félkatonai missziói szempontjából. Meg kell ismételnem, nem szabad a rugalmasságot alásnunk, amely rugalmasságot a, például a közös külös biztonságpolitikában a pénzügyi rendelet garantálja. Köszönjük szépen ezt a részletes bemutatást, és jó kérdéseket tesz fel ez a munka dokumentum, hiszen a mi bizottságunknak is ennek a szolgálatnak a felállítása ilyen kérdéseket vet föl. Inge Gressler. Ez persze azért nem olyan egyszerű, éppen most kaptuk csak meg a dokumentumot, tehát nem egyszerű bármit is mondanom. Kedves Gátyéri kollega, ami itt most előttünk van, az tovább fokozza a zavart. Ugyanis nem csak a két nagy politikai opciót vitatja meg, ami persze nagyon észszerű, tehát hogy a bizottság részeként működjön a szolgálat, vagy sem. Erről sem, ezt sem vitattuk meg még elég világosan, még ezzel a, ezekkel, ezzel a két opcióval is foglalkoznunk kellene. De van egy nagyon fontos rész, ugyanis az, hogy mit kezdjünk az EU nagykövetekkel lesz-e jogik arra, hogy irányítsák a bizottsági projektjei, projekteket? Ez költségvetési kérdés is, és mi azt kértük, hogy ezt a részt húzzuk ki abból az opcióból, hogyha a bizottságon kívül működne a szolgálat. Ezt, ezt nem tudjuk elfogadni, senki nem tudja ezt elfogadni, sem a Költségvetési Bizottság, sem a kokobú. ugyanis a mentesítési jog érvényesítését biztos biztosítani kell. A nyolcadik cikk értelmében eh, a eh, bizottság eh, amit már az este javaslatban is szerepel, kicsit tovább erősítette. És én ettől óvnék, ugyanis ebben vannak olyan dolgok, amelyek már odáig mennek, hogy ezt a végrehajtó ügynökség szerepet határozottabban fogalmazzák meg, mint ahogyan ezt az Eston javaslatban alapvetően szerepelt nem is tudom elmagyarázni, ezt, gondolom nem kell magyaráznom, miért annyira fontos a nagykövetek kérdése. Esten asszony két minőségben működik, és a saját helyetteseért, vagy bárhogy is hívjuk majd ezeket, sem igazából ő rendelkezik elég kompetenciával. Most ezt a két kalapot, úgymond, amit Esten asszony is visel, megkapnak a nagykövetek is, és ebből a politikai egységből tulajdonképpen olyas valami lesz, aki projektekkel kell, hogy majd foglalkozzon és akkor el fog veszni az egész szolgálat az ilyen részletekben, a projektekkel kapcsolatos munkában. De ha azt akarjuk, hogy ez egy politikai egység legyen, amely a stratégiai döntései mögé a pénzeket is oda tudja tenni, akkor én nem igazán pártolnám azt, hogy a bizottságtól elvesszük azt a jogot, hogy saját maga döntsön a pénzekről és a projektek végrehajtásával kapcsolatban. Tehát a projektmunkát nagyon szigorúan külön kéne választani a politikai munkától, mert hogyha ezt a projektekkel kapcsolatos munkát is a külügyi szolgálatra eh, terheljük, akkor túl sok lesz a teher. Ez az egyik fontos kérdés. A másik, hogyha a head of delegations, a delegáció vezetők eh, eh, a, megkapják az engedélyt arra, hogy ők igazi irányítsák a közösségi, a bizottsági projekteket, akkor nagyon nagy problémánk lesz. A költségvetési rendelet lényege, hogy a pénzügyi felelősség a döntésekhez kapcsolódik. Ez a felelősség mindig teljes és átfogó. És most ezt a pénzügyi felelősséget bontjuk le, vagy osszuk szét, hogy ez is kap egy kicsit, az is kap egy kicsit. Ez az mi mentesítéssel kapcsolatos jogosítványainkat sérti, csorbítja, ezért ettől nagyon óvnék. Ragaszkodom ahhoz, és azt kérem, hogy töröljük az ötödik cikk negyedik bekezdését. Itt van szó arról, hogy a delegáció vezetők milyen jogokkal rendelkeznek. Ne engedjük a mentesítési jogosítványunk elvonását. Köszönöm szépen, Ann Jensen. Well, I haven't had time to, to... Nem volt időm elolvasni még a munkadokumentumot annak teljességében, de a Galtieri úrtól hallottak alapján elmondhatom, hogy az én frakcióm inkább a Gressle vonalat támogatja. Köszönöm szépen, Galfin. Uh, Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék eh, erről pár szót szólni. Tegnap a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban is felmerült ahol az egyik előadója vagyok ennek a kérdésnek teljesen véletlenül. Kreszle asszonynak teljesen igaza van, amikor azt mondja, hogy egyértelművé kell tenni, hogy ki miért felelős az európai költségvetés végrehajtásában. Hogyha sikerül a parlament közös álláspontját végigvinni, hogy a bizottsági költségvetésen belül legyen a külügyi szolgált költségvetése, hogyha nem, akkor felmerül az, hogy a delegációvezetők, kvázi nagykövetek, ahogy azt Esten asszony is mondta, legyenek-e felelősek a költségvetés végrehajtásáért. Alapvetően mindkét érvelésnek van beleje. Az unió képviseletének szempontjából, legalábbis egyes országokban. Nehéz lenne nem a delegáció vezetőre bízni, ezt úgyis lesz te valaki, aki ezekért felelős, nem hiszem, hogy ez Általában a nagykövet felelős a nagykövetségért bárki is dolgozzon ott. A végső soron a felelősség mindig a nagyköveté. Tehát ez a parlament szempontjából fontos, komoly kérdés, és bármilyen megoldást meg, is találjunk, arra figyelni kell, hogy a bizottság aki a végrehajtásért felelős, miközben a nagykövet kapja mégis a végső felelősséget, akkor valahol a két bába közt elvész a gyerek, senki se lesz a felelősség, ha mindenki. Tehát a pro és kontra éreket még egyszer mérlegelni kell, az egyértelmű számunkra hogy amikor a mentesítésre kerül sor, akkor ez nem lehet kifogás, hogy ó, a bizottsága felelős a végrehajtásért, de a nagykövet ö, kapja ezt a delegált felelősséget. Tehát akkor a végén senki sem lenne felelős, ezt ki kell zárnunk. Ilyen nem fordulhat elő. A kettős aláírás jól ismert rendszerét is bevezethetjük, de ebben most inkább nem mennék eh, bele, ez nem feltétlenül jó. A Brock-Verhofstadt jelentés mellett próbáljunk egyelőre kitartani, hogy a bizottságon belül legyen a külszolgált költségvetése. Ha nem, akkor majd próbáljunk megoldást találni erre. Szerintem egyébként gyorsan sor kerül erre, amint a bizottságtól eh, minden dokumentumot megkapunk. Köszönöm, kedves kollega, Nadesda Nadezhda. Thank you very much. Um... Köszönöm. Gressle asszony mögött sorakoznék fel én is. Valóban, szerintem is politikai kérdés ez. El kell döntenünk, hogy milyen külügyi szolgálatot képzelünk el, amely stratégiai politikákkal foglalkozik, vagy olyan, amely projektekkel is ö, tud foglalkozni. Persze tagállamok gyakorlata a nagykövetségek tekintetében eltér egymástól, de a külügyi szolgálat egy új képződmény, talán ezért olyan nehéz mm, felállítani. Szerintem hogyha nem az Európai Bizottság részeként áll fel a külügyi szolgálat, nem annak a részét képezi, akkor szerintem nem a projektekkel foglalkozom, hanem csak a politikai kérdésekkel. Szerintem így lehet így lehet a félreértéseket elkerülni, és a más jó, másik verzióban rejlő potenciális problémákat elkerülni. Köszönöm, Súrján László. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy ez a probléma azt a furcsa helyzetet tükrözi, amelyben Ashton asszony található. Ő a bizottság alelnöke, és egyszerre a tanácshoz tartozik. A mögötte meghúzódó struktúra ami majd őt segíti, nem egy új intézménye lesz az Európai Uniónak. A Lisszaboni szerződés ugyanis nem mond semmit arról, hogy egy új intézményt hozhatnánk létre az unió keretein belül. Ezért úgy gondolom, hogy a parlamentnek teljesen igaza van, amikor a mellett kötelezi el magát, hogy ez a rendszer, a szolgálat a bizottság része kell, hogy legyen. Hogy ez a költségvetési hatások szempontjából mit jelent, azt jelenti, hogy a szolgálat költségvetése a hármas fejezeten belül lesz. Persze nem egyszerű az egyes sorokat hozzárendelni ez a fejezethez, vagy egy másik fejezethez. A kérdés az, hogy a bizottság berkeiben működik-e majd a szolgálat, vagy sem. És én határozottan azt remélem, hogy világos és egyértelmű hangon szólal meg majd a parlament. Mert eddig az előzetes viták során, buszeknél és másoknál volt egy világos, egységes fellépés a parlament részéről. Mi a bizottságon belül akarjuk a szolgálatot elhelyezni. Úgyhogy a munkanyagok kapcsán Persze nem ellenzem magát a gondolatot, hogy más opciókat is vizsgáljunk meg valamilyen munkaanyagban, de azért végül is egységesek kell, hogy legyünk, és meg kell próbálnunk megvédeni a saját álláspontunkat. Máskülönben minden nagyon veszélyes és zavarossá válik majd. Úgyhogy legyünk elkötelezettek, kitartóak, határozottak, ez legyen az EP világos álláspontja, és örülök annak, hogy a többi frakció is velünk azonosan vagy hasonlóan gondolkozik. És így lesz majd nyertes az egység. Ezt most kell így egységesen felépnünk, amikor épül fel az egész rendszer, a szolgálat. A közelmúltban világossá vált, hogy ez mennyire fontos, amikor Esten asszony hely, helyettes Esten eh, asszonyt eh, nem helyettesítették, és senki nem volt, aki reagált volna a Gázában történtekre. Úgyhogy itt lépésenként azért ezt a feladatot majd fel kell vállalni, nekünk pedig továbbra is kell ezt tudnunk ellenőrizni a saját eszközeinkkel a harmadik fejezet kapcsán. Köszönöm, kedves kolléga! A főigazgatótól majd megkérem, hogy a bizottság érzéseit közölje velünk. A személyes vélemény az, hogy mind a három intézménynek az elsőleges célja az kell lenni, hogy a, a rendszer működjön. Múlt héten Palesztinában vannak, ott teljes a, a káosz az Európai Unió munkájának a megszervezését illetően a kvarteten belül van az Európai Uniónak a képviselője, eh, vannak munkatársai. Aztán van egy eh, Európai Uniós képviselő az izrael-palesztinai eh, problémával kapcsolatban. Aztán van egy nagykövet Tel Avivben van egy képviselő, aki a bizottságtól volt eddig, aki a, a közösségi programok nagy részét kezeli. <clears throat> Tehát 6-7-8 különböző költségvetési sor szolgálja a palesztin hatóságot. Aztán körülbelül hat megállapodást kötöttünk Izrael nem pénzügyi segítségnyújtás, hanem kutatás, kereskedelem, környezetvédelem, a, a barcelonai és a földközi tengeri programból való izraeli részvétele kapcsolatban, stb. Ha azt akarjuk, hogy az Európai Unió politikai szerepet játszon, akkor mindezen eszközek, eszközeket Ashton asszonynak kellene politikai szempontból ellenőriznie. Hogyha olyan rendszert folytatunk, amikor bizonyos szolgálatok egyes problémákat kezelnek, a mások másokat, és ott helyben van valaki, aki úgy tűnik, hogy a legfontosabb személy, de tulajdonképpen nem ő ír alá, vagy pedig nem ő hozza a döntéseket, akkor ez nem jó rendszer. Tehát hogyha mi nem védjük meg a parlament jogait, akkor mások se fogják megvédeni helyettünk. Tehát a parlamenti ellenőrzés a, az összegeknek a, az engedélyezése, az ellenőrzés, teljesítés, stb. mind a parlament feladata, de vezérelvként egy rendszere van szükség. Főigazgató úr, szeretne hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Én is a külkapcsolatok területén törtöttem a karrierem legnagyobb részét, e, így csak támogathatom azt, amit hallottunk. A területen lévő részvételt is illetően. Aztán azt is szeretném elmondani, hogy ez az eszmecsere, Galtieri úr jelentése alapban egy politikai, mélységevényes politikai vita. Ed Madame van egy javaslata, amelyet a tanácssal és a bizottsággal dolgozott ki, amely most már megérlelődik, a parlamentnek megvan a saját véleménye, és ez a parlament és az Esten osszony közötti vita. A bizottság részéről én megfigyelem a vitát, feljegyzem az eredményét, és aztán a bizottságnak a javaslatai majd megtörténnek a megfelelő kiigazításokkal. Tehát ez a vita elsősorban a parlamentet és ennek a szolgálatnak, a felelőseinek a megvalósítását jelenti. Aztán a delegációk főnökeit illetően <clears throat> szeretném újból elismételni, amelyet ön ékes szólóan elmondott, és már többször hallottunk, és pedig és a múltbeli tapasztalatom alapján elgondolhatatlan, hogy olyan delegáció főnök legyen, aki, amikor egy finanszírozási egyezményt aláírnak, aki elbújik a, az együttműködési főnök mögött. Nem, ő az, akinek a felelős emberekkel tárgyalnia kell ott helyben, aláírni kell, és az együttműködési ö, ö, működése, mű, ö, műveleteket is ö, ö, figyelmel kell kísérnie. Hiszen különben az Európai Unió nagykövetének a harmadik ország belüli feladatát mi <clears throat> végezzük el? Nos, fejlődő országokban ezek a feladatok. Nehezen értem ezt a vitát, mert ha visszatérünk az Európai Parlament és Madame Ashton vitájára, amely az Európai Külügyi Szolgálatot a bizottság kebelébe helyezni el, akkor az Európai Uniónak a nagykövete, tehát az delegáció főnöke automatikusan rendelkezik az aláírási jogokkal. És mi ezt a javaslatot tettük, tehát hogy figyelembe vettük azt, hogy ez a szolgálat egy intézmény, amely a bizottság és a delegáció főnök közötti kapcsolatot újra létrehozza. Azért, hogy de facto az együttműködési szempontokban a delegáció főnök az a bizottsági ember legyen. Tehát, hogyha itt most elnagyítani szeretnénk ezt a helyzetet, akkor erről van szó. Tehát épp ezért nem értem ezt a vitát, mert az ellenőrzési rendelkezéseknek e, a nagy része továbbra is alkalmazandó, hiszen a, a mentesítést az továbbra is a bizottságnak adják meg, és a bizottságnak lesz a teljes felelőssége, és ezt magára is vállalja, vállalja tehát az operatív költségeket illetően. Eston asszony lesz ez, aki az administratív költségekért felelős. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen főigazgató úr. És mivel fél egy van, azt várom, hogy zár, azt, ö, ö, szeretném lezárni a munkánkat. Köszönöm ö, ezt a dokumentumot. Pontosítom, hogy a kiosztott dokumentum az segítségnyújtásként szolgált a vitában. De e, majd, ha eljön a megfelelő pillanat, akkor erről szavazunk is. Tehát ezzel bezárom a mai ülést. E, háromkor találkozunk, és emlékeztetnék e, mindenkit arra, hogy egy másik teremben leszünk. 15.45-ig zárt ülés lesz, mert a trilógussal három oldali ö, párbeszédet folytatóknak a mandátumáról lesz szó, és emlékeztetek rá, hogy ez a BHS B001-es teremben lesz.